Grazie, mi scuso del ritardo, ero in corso la commissione. Köszönöm szépen, elnézést kérek a késésére. Az AFKO szakbizottsági ülésen voltam, és annak elnöke vagyok, úgyhogy ott nem tudtam hagyni az ülést, elhúzódott egy kicsit a munka. mutatok arra, hogy biztonság és bizalmi okok miatt ezt az ülést interneten keresztül közvetítjük, ez egy közös ülés, Libe Juri Afko szakbizottságok az 51-es cikk alapján közös elnökséggel, de gyakorlati okok szempont miatt jó magam fogom levezetni ezt az ülést. Megkapták önök a napi rendet, amennyiben nincs megjegyzés, elfogadottnak tekintem, és két bevezető szót szeretnék mondani, mielőtt átadom a szót a további előadónak, először is a LIB elnökének. Ahogy önök tudják, a Stockholmi programot az Európai Tanács indította el, még a Lisszaboni szerződés aláírása előtt is, majd a Lisszaboni szerződés Hmm, eh, hatályba lépés előtt már megvolt eh, az a tervezet, amelyeknek az a célja, hogy azt a problémát oldja meg, amelyek alapján eltérő rendelkezések voltak eh, jogi kérdésekben, emberi jogi kérdésekben, emberi szabadságjogok kérdésében, az emberi jogok kérdésében. Nos, olyan szabályokról van szó, amelyeknek az a célja, hogy egységesítsék ezeket az erre vonatkozó rendelkezéseket, olyanok, amelyek a biztonságot garantálják és az emberi jogokat. A Temperei 2009-es program és 2004-es eh, Hágai program idején az az parlament, az Európai Parlament jogai igen korlátozottak volna. Manapság, és ezen el kell gondolkodni, a parlament egyre nagyobb szereppel bír, nem csak egy társ döntéshozó lett a tanácssal és a bizottsággal, ugyanakkor a szerződések eh, megerősítésénél is részt vesz. Van egy Európai Bíróság, amelyik megerősített jogokkal bír úgy szinten. Van egy alapvető emberi jogok kártája, amely kötelező érvényűvé lett, ugyanolyan jogú eh, jogszinten van, mint a szerződés, és ezek mindegyüttesen ezt a helyzetet előteremtették, amiben vagyunk. Az Európai Tanács a, a EUMS 68-as cikke alapján kijelentette, hogy egy olyan törvényhozási eh, eljárást fog bevezetni az emberi jogok eh, és biztonság kérdésében, amelyik jelentősen csökkenteni a, a parlament szerepét. Ugyanakkor mi úgy gondoljuk, hogy a parlament szerepe igenis aktív kell, hogy legyen, és mi ott is szeretnénk lenni, és szerepet szeretnénk vállalni ebben a kérdésben. Rámutatok arra, hogy a plenárison május 21-én volt már egy előkészítő ülés, amelyikben foglalkoztunk ebben a, ezzel a témával a három szakbizottságnak a tervezetét önök megkapták, és most egy első eszmecserét fogunk lefolytatni annak érdekében, hogy az önök véleményét is meghallgassuk. Igen szűk az idő, és ez, ezt gyorsan el kell fogadni. És én most azonnal úgy gondolom, hogy a, befejeztem a bevezetőt, és most megadom az előadóknak a szót, hogy a, a, a végén, mivel hogy én is társelőadó vagyok, én is fogok szólni, de most megadom a szót López Aguilar kollégának. Köszönöm szépen, Kazini elnök úr, köszönöm szépen a jelenlevőknek. Ez egy együttes ülés AFKO Libe Júri szakbizottságoknak. Egy parlamenti együttműködésről van szó a az eljárási szabályzat 51-es cikke alapján ez nem egy új eljárás, hanem erről már volt szó, amikor az első stokholmi programról szóló jelentés volt terítéken. Rámutatok arra, hogy a stokholmi programot 2009. decemberében fogadták el svéd soros elnökség alatt, egy Ugyanakkor, amikor a Lisszaboni szerződés érvénybe lépett, egy együttes európai politikának a létrehozása a célja, az a célja, hogy a törvényhozási termékek, szabályok, amelyek az emberi jogok, biztonságot érintik, azok együttes, egységesen alakuljanak. Ez egy óriási lépés az Európai Unió szempontjából, és ez ennek nagyon örülünk, és nagyon örülünk annak, hogy a három szakbizottság össze, együttesen ülésezik, mert eljött a ideje annak, hogy felülvizsgáljuk, megnézzük, hogy mit értünk el, mit nem értünk el, és nagyon hasznos lenne, hogyha kritikai szempontból néznénk ezt a folyamatot. Nézzük meg, hogy mit értünk el, miket tapasztaltunk, meddig jutottunk el, milyen területeken lehetett tovább lépni, mi az, ami nem vált be. Tehát arról van szó, hogy értékeljük, felmérjük, hogy mennyire vált be, az eddig meghozott intézkedések, és hogy a jövőre vonatkozóan tegyünk intézkedé- javaslatokat. A mandátum elején néhány kérdést tettek föl, és most ezeket meg kellene válaszolni. A most felmerülő kérdések a következők. Milyen eredményeket értünk el egészen eddig ezzel a programmal? A második kérdés, szükség van-e arra, hogy módosítjuk az álláspontunkat, illetve szükség van egy jövőbeni programra, amelyik folytatja ennek a programnak a, a, lefolytatását. Ugyanis korábban volt a Tamperei program, majd a Hágai program, és ezek után jött a Stockholmi program. Nos, eznek a folyamatnak az utolsó szakaszának a közepén vagyunk, de ugyanakkor a Lisszaboni szerződés megváltoztatta a játékszabályokat. És ezért érdemes ezt a, az átekintést elvégezni, megnézni, hogy mit lehet a következő években tenni. Egy első vázlatot dolgoztunk ki, ez egy első próbálkozás, és biztos vagyok abban, hogy lehet rajta javítani. Ebben a tervezetben azt írjuk le, hogy igen, láttunk fejlődést, van sok jó dolog büntetőjogi, polgárjogi kérdésekben, ugyanakkor nagyon sok igazságügyi együttműködési kérdésben még nincs megfelelő eredmény. Főleg, ami a gyanúsítottak vagy a vádlottaknak a jogainak a tiszteletben tartását illeti. az Európai Uniónak az emberi jogi kartáját üdvözöljük, és ennek alapján járunk el, ugyanakkor úgy véljük, hogy elég bizonyos szempontokból elég öm, rossz eredményeket értünk el, legalábbis a lakosság szempontjával. Láttuk, hogy itt van a kopenhágai dilemma, az úgynevezett kopenhágai dilemma, és azt látjuk, hogy azok a, a követelmények, amelyek az Európai Unióhoz való belépéshez szükségesek, ezek mellett nincsen megfelelő ellenőrzés. Tehát a, a, az adatvédelem kérdésében megvitattuk a csomagot két darabban, a, a törvény, illetve az irányelv a rendelet és az irányelv. Ugyanakkor szükség van arra, hogy ezeket az adatokat, ez az adatvédelemre vonatkozó követelményeket úgy dolgozzuk ki, hogy ez a harmadik országokkal való tárgyalás során követelhessük más országoktól is. Láttuk, hogy vannak lehetős, vannak igény arra, hogy jobbítsuk a Schengeni térségnek az vívmányait. Ez az egyik leginkább, a lakosság által leginkább értékelt Európai Uniós vívmány a Schengeni egységes terület. Látunk tehát, hogy vannak előrelépések, ugyanakkor látjuk, hogy nagyon sok helyütt a populizmus, a populista mozgalmak kihasználják ezt a helyzetet, a, a, a félelmek az új eh, vívmányoktól, az új helyzettől, és ezért megpróbáljuk elemezni ezt a lehetőséget, hogy milyen módon lehetne a stokholmi program befejezése után folytatni ezt a folyamatot. És van még egy kérdés, ami felmerül, mégpedig az Európai Parlament szerepéről szólna ez a kérdés, az az igazság, hogy az előző programokban a kormányközi logika dominált, és mivel hogy azóta az Lisszaboni szerződés hatályba lépett, és a parlament egyre nagyobb szerepet kap, a parlament nem tudja elfogadni a kormányok által megbeszélt és tető alá hozott törvényt, hanem a parlament is hozzászólást kér, és hozzá szeretne szólni. A parlament a, a tanács Guidelines for Freedom and Security dolgozott ki, és elolvasom angolul ezeket. A discussion as its June 2014 meeting to define strategic guide stratégiai ö, iránymutatást ö, adtunk, tehát arra hívjuk fel a kormányokat és a tanácsot, hogy járuljanak hozzá ennek a megvalósításához. Egyetlen látszik, hogy a parlamentnek nincs szerepe, és ez elfogadhatatlan. Nem lehet semmivé venni a, a parlamentnek a szerepét és a Lisszaboni szerződésben leírtakat. A Libe szakbizottságban a nemzeti parlamenteknek a képviselővel sokszor ültünk össze, minden egyes nemzeti parlamentnek a képviselőjével, akár eh, egyszintű vagy kétszintű parlamentekről van szó, mindegyiknek szerepe van a törvényhozás létrehozásában, főleg ezen a területen szabadságjogok. Ugyanekkor az Európai Parlament szerepe a harmadik pillér aktusaiban nyer nagyobb szerepet, és ezért a önök elé tárt dokumentumban, amit kidolgozunk, néhány területet emeltünk ki, és ezeket röviden fogom kiemelni. Először is az elevető emberi jogok kérdésében úgy látjuk, hogy nem volt elég ambíció. Olyan ambíció, amelyik olyan mértékű, mint a, a Lisszaboni célkitűzések, és ez nem csak a kopenhágai dilemmában testesül meg, hanem más területeken. A jogi együttműködés polgári és büntető ügyekben nagyon fontos, hogy megerősítsük a egymárba vetett bizalmat, főleg ami határokon átnyúló ügyeket érinti. Az európai büntető ügy már harmonizálva van nagy mértékben, és ebben először az Európai Parlament szerepet kap, és a bűnű, bűnöket meghatározza, és ezeknek a ö, szankcióit is meghatározza Európa szerte. Ez egy nagyon fontos, ez egy mérföldkő, ez egy rendkívül fontos vívmány, és nagyon nehezen lehet ezt felülmúlni. Nem csak szimbolikus jelentőségű ez, hanem ö, politikai. Volt egy Internal Security Strategy, amit 2010-ben fogadták el, de fontos, hogy kiemeljük a rendőrségi együttműködés, a, főleg az Európol létrehozásával, a bizottságnak a ö, javaslatára, és ezt is meg kell erősíteni. A belső határok és a személyek szabad ö, mozgása is nagyon fontos kérdés, ezek jelentős lépések voltak. A Schengen csomagnak a tető alá hozása nagyon hosszú hármas tárgyalásokban Románia és Bulgária viszont ki van zárva a szabad mozgásból, és ez igen sajnálatos tény. Ők jogosnak tekintik, és valóban joguk lenne hozzá ami a menedéket, menekült, menekültügyi, menedékügyi pro, politikákat illeti, volt egy nagy lépés ebben az ügyben. Szükség van arra, hogy kiegészítsük ezt a munkát a nemzeti parlamentekkel, akkor is, amikor is ez az úgynevezett menedékügyi csomag, az még mindig a bizottságnál van. Végezetül ki szeretnék emelni egy kérdést, nevezetesen a képzést, nem csak jogi képzés, és nem csak a minisztériumoknak a e, személyzetének a képzését, nem csak a bíróknak a egységes képzését, nem csak az ügyészeknek a képzését, hanem a jog körüli foglalkozások és szakmáknak az egységesítéséről lenne szó. Nagyon fontos, alapvető kérdés ez ahhoz, hogy az európai jog e, egységes legyen és megfelelő legyen, és úgy tudjunk működni, hogy túllépjen a nemzeti államoknak a töredettségén. Ezt nagyon összefoglalt módon közöltem önökkel, de az első vázlatunkban, az első tervezetünkben szerepel ez a gondolat, egy jobban árnyaltabban, jobban kidolgozva. Együttesen dolgoztuk ki ezt a dokumentumot az 51-es cikk szabályai alapján, az eljárási szabályzat 51-es cikke alapján, és ezt megpróbáljuk mindenképpen és példamutatóan betartani. Köszönöm szépen! Köszönöm elnök úr, köszönöm a hozzászólását, és most megadom a szót Berlinguer kollégának, aki a Júri Szakbizottságnak a képviseletében van itt. Kérem, hogy szóljon a témához. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy egyrészt nem fogom műkésmételni mindaz, ami szerepel már a jelentés tervezetben, amit a három szakbizottság együttesen dolgozott ki, és amelyet megosztottuk egymás között a munkát a szakbizottságok kompetenciái alapján, jog, emberi jogok kérdése, biztonság kérdésekre osztottuk ezt az anyagot. Nem akarom megismételni, mert felesleges mindazt, amit leírtunk. Inkább felvázolnám ennek a kezdeményezésnek a lényegét, a tartalmát, mert mi értünk el a Stockholmi program keretében a igazságügy, szabadságjogok és alapvető jogok kérdésében ebben az egység és területen, és gondolatokat megosztani önökkel erről a kérdésről, a fejlődésről. Vannak európai térségek, van például kutatási európai térség, vagy a felsőoktatás európai térsége, és más ilyen európai térségek vannak, és most a jogi európai térség van terítéken. Ez egy, ezek olyan térségek, amelyek alapján felépítjük a közös Európát, az egységes Európát. Rendkívül érdekes gyakorlat volt, mert olyan kompetenciák, amely korábban kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozott, most ezek átkerültek európai kompetenciába. Ugyanakkor a gyakorlati eredmények kisebbek, mint amit vártunk ezeken a területeken kevés Európát tapasztalunk. Nem sok Európát, hanem még mindig túlsúlyban vannak azok a tevékenységek, amelyek a nemzet, a tagállamokon belül történnek. A Stokholmi programnak az a célja, hogy garantálja a lakosságnak a legnagyobb mobilitását. És nem értük el a legnagyobb mobilitást. Márpedig ez egy EU, ez egy alapvető joga az embereknek, de ez a jog igazándiból leginkább papíron van, sem mint a gyakorlatban. Egy másik újdonság, amelyik a stokholmi program mögött fekszik, az a, az, az, hogy mi, az Európai Parlament tagjai és képviselői közvetlen szereplői vagyunk ennek a folyamatoknak a létrehozásában. korábban az Európai Parlament szerepe egyre nagyobb. Korábban nem volt szoros összefüggés a jog, az egységes jogi térségnek a létrehozása és az európai, egységes Európa létrehozása között. Jelenleg drámai a helyzet Európában. Európa még nem szembesült ezzel a helyzettel. Sokan nem jutnak munkahelyekhez, nincs munkahelyük. Az én országomban ez a helyzet rendkívül drámai. És az egyik feltétele növekedésnek a képzés, a kutatás. Egy másik alapvető feltétele az az, hogy igazságügyi rendszer megfelelően működjön Európában. Mert hogyha az igazságügyi rendszer túlságosan töredezett, és minden egyes országban olyan elemek vannak, amelyek gátat, gátolják a szabad mozgást, ez akadályt jelent a kontinensüknek a növekedése ha ezek túlságosan megakadályozzák a szabad mozgást, akkor nem fogunk, nem leszünk versenyképesek más óriásokkal, mint az Egyesült Államok, Kína, Brazília és más gazdaságok szerte a világban az stokholmi program keretében nekünk az a célunk, hogy európaiabbak legyünk, mint amilyenek voltunk korábban, mert ez egy közös érték. Ez egy olyan érték, amely nagyon fontos számunkra, és nem akarjuk az, hogy a jogi akadályok legyenek az, az előtt, hogy európaiak legyünk. A jogi háttér, a harmonizáció nagyon fontos, a jogi háttér harmonizáció rendkívül fontos. Nagyon fontos, hogy létrehozzuk ezt az Európát, a közös Európát és van, kétségtelenül van politikai akarat, a lényeg az az, hogy megbízzunk egymásba, hogy meglegyen a kölcsönös elismerés, hogy az egyik állam elismeri a másik állam által hozott döntéseket. Ez egy rendkívül fontos és újszerű hozzáállás, mert eddig nem volt. Korábban ez nem így történt. Minden országnak a saját területén szuverén joga volt meghozni a törvényeket. De most amikor megváltozik mindez, és napi gyakorlatról van szó, hogy mindig megváltoztatjuk ezt a szemléletet, és a kölcsönös elismerésre alapozzuk minden egyes döntésüket, hogy ek elismerjük azokat a döntéseket, amelyek más országokban hoznak meg, ezt csak akkor fogjuk tudni működtetni ezt az egész rendszert, hogyha elismerjük a másik országban hozott határozatokat. És miről van szó itt? Itt va, arról van szó, hogy létre kell hozni egy olyan dolgot, amit nem törvényekkel és rendeletekkel lehet létrehozni, hanem a következőről van szó. Egy egységes jogi kultúrának a létrehozás, hogy az olasz ügyész vagy az angol ügyész, azok elsősorban európai ügyészek. Az olasz ügyvéd az leginkább egy európai ügyvéd. Az az állampolgár, aki a saját jogait követeli, az megtehesse bárhol az Európai Unióban egységesen. Ez erről szól a Stockholmi program. Egy sor intézkedésről van szó. Egyre rá szeretnék mutatni. Például az örökösödési eh, jogról van szó mindannyian lehetünk ezeknek az elszenvedői, ugyanakkor a örökösödési jog töredezett cége Európában rendkívül nehézkes, vagy az online vásárlás a jogát, mivel hogy egész Európa és távolságok nélkül történnek ezek, egységes jogi háttért kell, hogy biztosítsunk egész Európában. Vagy itt van a, a munkajog, hogy egyre inkább az emberek elvándorolnak, más országokban vállalnak munkát, vagy a, a vállalkozások, a vállalati jog, azt is egységesíteni kell, mert a vállalatok is mozognak egyik országról a másikra. Nos, ezek azok a területek, amelyeken dolgoznunk kell. Harmonizálni kell ezeket a jogi ö, szabályokat és rendeleteket. Ö, és az a lényeg, hogy azok a, a fordítók, akik lefordítják és alkalmazzák a jogot, a papíron lévő jogot, hogy azok ugyanúgy értelmezzék az adott szöveget Európa bármelyik országában. Ahhoz az kell, hogy egy olyan képzést kapjanak, egy olyan oktatást kapjanak azok a szakemberek, akik joggal foglalkoznak, amely egységes egész Európában. És Juan Fernando utalt erre. De én most átveszem ezt a gondolatot, hogy egészen eddig a bíráknak a a bíráknak a képzésével foglalkozzunk. Rendben van, ez nagyon jó, de nem csak a bírák foglalkoznak joggal. Ott van az ügyészek, az ügyvédek, a, a gyakornok, stb. És ebből a szempontból a képzés harmonizálása nagyon gyér, nagyon-nagyon sok valót hagy maga után. Ezzel jobban kell foglalkozni a jövőben. Van még egy másik kérdés, amelyik az intézményi kultúrával foglalkozik. Mi jogászak, mi jogászak úgy gondoljuk, hogy az egyetlen jog az az alapvető jog. Igazándiból arról van szó, hogy a jog a állampolgároknak az elvárásait testesíti meg. Hogyha azt akarjuk, hogy a jognak, hogy a jog működjön, akkor biztosítani kell ehhez a megfelelő eljárásokat. Mert az eljárások azok, amelyek ezt az egész jogalkalmazást biztosítják. És hogyha az eljárások más a különböző országokban, hogyha más az eljárási struktúra különböző országokban, akkor ezek óriási akadályt jelentenek az egységes jogi háttér létrehozásában. A stokholmi programnak az eljárásokra is oda kell figyelni, hogy ezek az eljárások egységesek legyenek, és megfelelő módon működjönek. És talán a mai napon meg tudjuk erősíteni ezt az oldalt, mert ezzel tudjuk kiemelni az európai állampolgárságnak a, a jelentését. Válság van Európában, válság az Európai Unió értékelésében Európában. Európában először is szükség van arra, hogy európai értékeket teremtsünk, munkahelyeket teremtsünk, hogy, hogy tegyük meg mindent annak érdekében, hogy az az európai állampolgár, aki Olaszországban, Franciaországban, vagy bárhol van Európában, érezze magát európainak, is. Nem csak az adott tagállamnak, a polgárának érezze magát, hanem európai polgárnak. És ebben az EU, a stokholmi program nagyon nagy segítséget adhat. Arról van szó, hogy nagyon sok szabály létezik, de nem alkalmazok. Implementation legyen a vezérszavunk. Én nemzeti parlamenti képviselő voltam egy nemzeti parlamentben az első ö, szándék az az, hogy beszéljünk, ezért az a neve, hogy parlament, parlare. A második ö, munkájunk az, hogy törvényeket hozzunk. Igen, de van egy harmadik dolog, az, hogy hogyan lehet megvalósítani ezeket a törvényeket a gyakorlatban. Tehát implementation legyen a mi vezérszavunk, és ez szerepel a dokumentumban, a dokumentum szellemében. Köszönöm szépen, Berlinguer, mondja az elnök. Én nagyon gyors bevezetőt tettem a metodológ módszertani szempontból, megpróbáltam azt felvázolni, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépésével megváltozik a szemlélet, megváltozik a megközelítése az egységes alapvető jogok és szabadságjogok szempontjából. De most arra eljött a pillanat annak, hogy önök is szóljanak hozzá. Erről beszéltünk, arról beszéltünk eddig, hogy a demokráciát meg kell növelni. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a parlamentnek a szerepe is megváltozott, és ez hatással van a Stockholmi program kidolgozásában. Most rá szeretnénk mutatni arra, hogy hol jutottunk el. López Aguilar úr már rámutatott ezekre a kérdésekre, amelyek a, a parlament szerepére vonatkoznak, hogy az arányosság elve érvényesüljön a jogalkotásban is. A nemzeti parlamenteknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy integrálódjon Európa. Szükségünk van a nemzeti parlamentek segítségére. Úgy, hogy az állampolgárok jogai ne sérüljenek. ez, a problémát nem sikerült még teljesen megoldani. Jó úton vagyunk, de nem sikerült még teljesen megoldani. Aztán az egységes választási rendszereknek a létrehozása, ezt meg nem tud, sikerült megoldani. Néhány gyakorlati szabályt sikerült megalkotni, és voltak előrelépések, de egy egységes választási törvény nem jött létre, és ez a következő ciklusban lesz megoldható csak. Aztán az európai állampolgári kezdeményezés kérdése. Mi európaiak mindig arról beszélünk, hogy ez egy óriási innováció, valami nagyon fontos, ugyanakkor nem látom azt, hogy, hogy valóban tényleg fel fogjuk ennek az eszköznek az óriási jelentőséget egyfajta közvetlen demokráciai eh, gyakorlat lenne, eszköz lenne, nagyon fontos, eh, hogy tehát ezen is, eh, ezt is erősítjük, és nagyon sok technikai jellegű kérdést is meg kell oldani. Nagyjából felvázoltam mindazt, amit el szeretnék volna mondani bevezetőként, és látom, hogy itt már szót kértek. Guerrero kollega kért szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak, köszönöm szépen a jelentéstervezetet. Megkaptuk ezt az ideiglenes változatot. Úgy vélem, hogy amikor egy ilyen áttekintés van, mindig vannak, rámutatunk a sikerekre és a hiányosságokra. Ebben az esetben rá kell mutatni arra, hogy a hiányosságok nagyon jelentőség. Cassini úr elmondta azt, hogy az állampolgári kezdeményezés eszközének még meg kell jelenjen a jelentősége, vagy fel mert még nem érte el azt a súlyt, amit szeretnénk neki adni. Az Európai Bizottság ezen dolgozik. E, ugyanakkor ezek a kezdeményezések egyik sem érte el a csúcsot. A bizottság még nem indította el az egységes választási rendszerek létrehozására vonatkozó kezdeményezését. Az emberi jogok kérdése Európában lett volna az egyik olyan kérdés, amit a, jelenlegi mandátum vége előtt el kellett volna érni, úgy ahogy előírja a, Lisszaboni szerződés, de ha szerencsések vagyunk, akkor öt év múlva elfogadásra kerül, és elindul a tagállamok ratifikációs folyamata, amelyik valószínűleg egy hosszúkás és bonyolult útvonal lesz. Utaltak arra, hogy bizonyos kérdésekben, például Schengen, ott történtek előrelépések normatív szempontból, ugyanakkor a néhány hátralépés is történt a, a való életben, mert néhány ország, amelyik nem volt Schengenben, amikor belépett, azok továbbra is Schengenen kívül találhatók. Ebből a szempontból tehát azt mondhatjuk, hogy vannak sikerek és vannak kudarcok. A hiányosságok ugyanakkor nagyon fontosak. Nem szeretnék hosszasan beszélni, utalni szeretnék három-négy kérdésre. Egyszerűen csak felvetem ezeket, ami az állampolgári kezdeményezés illeti. A jelentésben csak technikai problémákra mutat, de vannak problémák, amelyek nem technikai jellegűek, hanem például finanszírozási, illetve kötelezettségvállalási problémák a bizottság részéről például, hogyha egy ilyen kezdeményezés történik, arra gondolok, hogy a bizottságnak nagyobb kötelezettséget kellene vállalni ezeknek a kezdeményezéseknek a támogatására. Rámutatnék arra, hogy nemrég volt a plenárisnál egy konkrét eszmecsere az állampolgári kezdeményezések támogatására. Nagyon fontos lenne, hogy visszatekintsünk ez arra a vitára, mert ott nagyon jó kezdeményezések hangzottak el. A, mi az emberi jogok kártájához való csatlakozást illeti, úgy vélem, hogy kicsit kritikusabban kell meg említeni ezt a kérdést a jelentésben. Kritizálni kell azt a dolgot, azt a kérdést, hogy a tanács meghosszabbította jelentősen a tárgyalási folyamatot, és még mindig várunk egy határozatra az Európai Bíróság részéről, és amikor megszületik ez a határozat, amely kijelenti, hogy kompatibilis, akkor majd felgyorsulnak a folyamatok, és csatlakozni tudunk. Ugyanakkor rá kell mutatni arra, hogy igenis négy év elmúlt, és sokkal többet haladhattunk volna. Nem tudtam annyira részletesen elolvasni a jelentéstervezetet. Elég sok nem tudom, hogy mennyi időt, vagy mennyi helyet szántak arra a problémára, amelyik igen, foglalkozhatja a parlamentet, az adatvédelem, illetve a magánszféra védelméről szól. Tekintettel erre a kémkedési problémára, amelyik terítéken van, amelyik az Egyesült Államokból indult ki a világ többi országára, ugyanakkor egyre több fejlemény van, például az Egyesült Királyságban, és más országokra is kiterjedt ez a kérdés, eh, nevezetesen Németországra, és nem is akarom megemlíteni a spanyol belügyeinket, mert azok igen igen sajátságosak, nem akarok külön felsorálni az országokat, azt akarom mondani, hogy ezzel a problémával mélyebbre hatóan kell foglalkozni. Cassini úr és jó magam, mint az AFKO szakbizottság képviselői, az európai választási törvényeknek az, eh, az egész mm, útvonalát követtük végig, láttuk, hogy különböző politikai frakciók között igen eltérően állnak hozzá ahhoz, hogy ambiciózusabb eh, nagyra törőbb célokat tűzünk ki magunk elé, és a felvezet, felvetem azt az ötletet, hogyha azt mondjuk, hogy egységes választási törvény lesz a jelentés címe, akkor ugyanazokat a problémákat fogjuk problémákkal fogunk szembesülni, mint a DAF jelentésnél. De hogyha a tartalmat megtartjuk, és a címet változtatjuk meg európai választási törvényre, akkor nem lesznek ilyen problémák. Tehát, hogyha megmarad a jelenlegi cím egységes választási törvény, akkor ott sok probléma van, csak annyit kell, hogy a neven változhatni, európai választási törvény. Köszönöm szépen, Matthew képviselő kért szót, hogy Látom. Mikrofon nincs bekapcsolva. Nos, mások is szót kértek. Igen, parancsoljon! Eh, voorzitter, dank u zeer. Eh, mevrouw Mathieu heeft de eh, vergadering... Köszönöm szépen, elnök úr. Mathieu asszony elhagyta az üléstermet. Most tehát én jövök, Berlinguerrel nagyobban egyet értek, a, ugyanis a belső piac működése és a mi gazdasági növekedésünk csak nyerhet, amennyiben szilárd jogi alapokon állunk, például a gazdasági kereskedelmi törvényeket integrálnunk kellene jobban. A másik megjegyzésem pedig a stokholmi folyamatnak a jövőjéről szól <clears throat> az elmúlt négy év során. Úgy éreztem, hogy ez egy értékes dokumentum, hiszen előírja nekünk, hogy a jogi szférában merre kell elindulnunk. 23 évig én egy nemzeti parlamenter voltam, és a nemzeti parlamenternek gyakran ö, szembesülnie kell azzal, hogy az európai jog felülírja a nemzeti jogot. Tehát azt kérném önöktől, hogy a stokholmi program jövői szempontjából is ö, tekintsék át ezt a kérdést. A Lisszaboni szerződés alapján ugye bizonyos változások már bekövetkeztek. Az a fontos, hogy a nemzeti parlamentek egy átfogó dokumentációt kapjon arról, hogy ezen a területen mit is tesz az EU. És azt kérném, hogy a nemzeti parlamenteket állandóan vonják be a munkába, és informálják őket, ne zárják őket ki ebből a folyamatból. Grazie. Köszönöm. Nincs tovább, és mások nem kérnek szót. Igen, parancsoljon, tessék. Przewodniczący, <clears throat> ja krótko chciałbym się wypowiedzieć. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon konkrétan arról szeretnék beszélni, hogy az 50-es ponttal kapcsolatban mi a megjegyzésem. Hangsúlyozni kell ezzel a kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy egy úgynevezett igazságügyi ö, táblát állítsunk össze, hogy ö, ki hány pontot ö, kap ezen a téren, melyik ország mennyit kap, ö, ez összefügg azzal, hogy a jogi kultúrának a minőségét kell emelnünk, meg kell néznünk, hogy a bíróságok milyen jól működnek, és a, ké és a bírói képzéssel is foglalkoznunk kell. A mi bizottsági üléseinken gyakran beszélgetünk ezekről a kérdésekről, és egyetértünk, hogy a igazság ügyi szakembereket együtt kellene képezni Európa szerte, bírákat, ügyészeket, ügyvédeket egyaránt. Azonban az 50-es cikk megszövegezésével kapcsolatban az az aggodalom, hogy, hogy mi mindent be akarunk vonni és méghozzá mindent európai szinten akarunk kezelni, mint hogyha teljesen megfeledkeznénk a nemzeti szintű intézményekről, amelyek megfelelően végzik ezt a munkát. Tehát az jog minden területével akarunk EU szinten foglalkozni, és ez a bizonyos éremtáblázat, vagy az a scoreboard, ez tulajdonképpen minden területre érvényes lenne? Tehát bizonyos dolgokra jogunk van a parlament, Európai Parlamentnek, hogy megvitassuk, de dönteni nem dönthetünk. Az ügynökség útja évi, éves szinten ad ilyen értékelő jelentést. Gyakorlatilag ez olyasféle, mint ez a scoreboard maga. Tehát szerintem nem helyes, hogyha mi olyan területekre ö, térünk át, ahol nincs kompetenciák. Mindig örülök, hogy ha összejöhetünk több bizottság együttes ülésére, de én a libét kérnem fel arra, hogy gondolja meg, hogy mi a Libe bizottságnak a kompetenciája, és mi, és mi a jogi bizottságnak a kompetenciája, ne lépkedjünk egymást lábújára, és mások érese. Ha bizonyos exkluzív kompetenciákról van szó, például a LIBE esetében, akkor esetleg egy másik bizottság konfliktusba kerülhet a libével. Tehát erre kell egy megfelelő megoldást találni minden bizottság szempontjából. Mielőtt meghallgatnánk az előadók válaszát, mert ugye hallgatjuk a válaszokat, meghallgathatnánk a bizottság képviselőjét. Van valaki a bizottság képviseletében? Wenstenfelder úr és Szipáli asszony. Ki szeretne hozzászólni? Parancsoljon! Thank you, Mr. Chairman. For... Köszönöm, elnök úr. A DG Justice nevében is megszólalok. Nagy érdeklődéssel folyt, követtem ezt a diszkusziót. Az első reakcióm az, hogy üdvözlöm ezt a jelentés tervezetet, amely nagyon átfogó, mélyen szántó. Reding asszony és Mouse Malmström asszonyjal együtt elmondhatjuk, hogy egyetértünk abban, hogy a jövővel kapcsolatos mindenféle megfontolásunk a Stockholmi programmal kapcsolatban, az az új intézményi kerettel, tehát a Lisszaboni intézményi keret tekintetében kell áttekintenünk, Fontos, hogy a parlamentet bevonjuk ebbe a reflexióba, nem csak a bizottságot és a tanácsot. Azt is hangsúlyoznám, hogy a jövőbeni stratégiák a kapcsolatban. Ezt egy globális kontextusban kell kezelni, hogy pontosan lássuk, hogy milyen kihívások előtt áll Európa belülről és kívülről, és minden fellépésünket ezekkel a kihívásokkal együttesen kell harmonizálni. Ez határozza meg a jövőbeni munkánkat. Három kis megjegyzésem lenne a jelentés tervezettel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos összefüggés tekintetében elmondanám, hogy ugye sokat elgondolkozzunk a bizottságban, a, hogy nagyon világos a kapcsolódás az igazságszolgáltatás és a gazdasági felélénk ülés között, ahogy Berlinguer is elmagyarázta, de van egy kapcsolódás a mobilitás és a migráció és a gazdasági fellendülés között is, és úgy véljük, hogy a migráció ugyan nem egy soda gyógyszer, ugyanakkor nagyon fontos szerepe lehet a gazdaság felélénkítésében, és erre is referálni kéne, vagyis, hogy a, a legális migráció terület területén nagyon gyengén léptünk erről. A másik pedig az EU törvények végrehajtásába kapcsolatos. Ugye ez egy nagyon fiatal terület, ahol még új törvényekre, szabályokra is van szükség, és több Európára van itt szükség, mint kevesebbre, de az is igaz, hogy csak hogyha hogy a, csak akkor tudjuk a szabadság, békés, jogérvényelősülés Európát rétrehozni, hogyha komolyan vesszük ezeket az elfogadott szabályokat, ezeket meg kell valósítani. Ez egy olyan terület, ahol még sok előrelépésre van lehetőség, és erre megvan a akaratunk És A harmadik megjegyzésem, elnök úr, az a politikának a küldimenziója, az externális dimenziója, különféle nemzetközi egyezmények, partnerségekre utalok is. Ez egy olyan dolog, amelyre el kell gondolkozni a jövő számára is, tekintve, hogy a stratégiai partnerek, a szomszédos országokkal nagyon fontos a jövőbeni kapcsolatunk. Köszönöm. El Képzelhetjük azt, hogy fordított sorrendben válaszolnak az előadók. A magam részéről följegyeztem néhány elhangzott megjegyzést Ververo kollégának. Továbbra is beszélünk egységes választási törvényről, de nem egységest kellene használni, hanem európai választási törvényről, hogy lehet, hogy igaz a Angerreira kollégának. Egy másik kérdés, ami elhangzott, talán maga Gerreira volt, a állampolgári kezdeményezés kérdése nem csak technikai, hanem egy, egy tartalmi politikai eszmecs futtatásról is szükség van, hogy hogyan tudjuk a következő ciklusban, parlamenti ciklusban ezzel foglalkozni, azt a magam részéről támogatnám, hogy a következő mandátumban foglalkozzon a parlament. Aztán egy másik kérdés a bevándorlás ügy körüli egységes törvényeket kell hozni. Ahogy Berlinguer mondta, a bíráknak is sokkal inkább európaibbnak kell érezni magukat, nem csak nemzetinek. Nagyon fontos, hogy a biztonság, a szabadság szempontjából megfelelő legyen tehát a válaszunk. Ez az én elképzelésem ebben a témában. Nem tudom, López Aguilar kolléga mit tud az elhangzottakhoz mondani. Hálásan fogadtam a az elhangzottakat, feljegyeztünk, és azt hiszem a magam mind a hármunk nevében szólhatok. Magam nevében ki szeretném emelni azt, hogy kritikus szemszögből kell nézni a, a kihagyott lehetőségeket, mindaz, ami nem sikerült elérni. Alapvető emberi jogok kérdéseben főleg. Nem csak a, a kopenhágai dilemmáról van szó. A PRISM program amelyik ugye a tömeges kémkedési program az Egyesült Államokból, de azóta ennek következményeként rendkívül súlyos vádak hangzottak el az európai biztonság szempontjából, és ezek súlyosan fenyegetik az európai állampolgárok biztonságát és magánszféráját, már pedig ezt garantálják azok a jogi aktusok, amelyek az Lisszaboni szerződéshez kapcsolódnak. A második megjegyzésem az az, hogy szükség van arra, hogy megeresítjük az Európai Parlament szerepét az alapvető jogok és szabadságjogok, illetve a személyes integritás területén az Európai Unióban, és ehhez együtt kell működnünk a nemzeti parlamentekkel tudjuk, hogy ismeretlen területre tévedtünk. Ezek felfedezetlen szűzföldek, sosem járt más ilyen területeken. Tudjuk, hogy más nem szembesült azzal, hogy mennyire összetett lehet egy ilyen folyamat, amikor az Európai Parlament együttműködik a nemzeti parlamentekkel. Ezt a munkát végre kell hajtani a nehézségek, az óriási nehézségek ellenére is. És ez a programot úgy kell végrehajtani, hogy közben elgondolkodunk azon, hogy esetleg utána jöjjön egy következő öt éves program. Tudjuk nagyon jól, hogy korábban öt éves programok lettek kidolgozva, a kormányok a tanácsban kidolgoztak egy programot a következő öt évre, egy minimális program, annak érdekében, hogy az európai egységes jogi térséget tartalommal töltsék meg. És ezeken kidolgozták azokat a szabályokat, amelyek szükségesek ehhez. A Lisszaboni szerződés viszont más játékszabályokat állít fel. A törvényhozási folyamatot úgymond Lisszabonizálta, és egy új mederbe terelte, ezt az új helyzetet meg kell vitatni, és ezen az úton el kell indulni. Azon fogunk vitatkozni, hogy legyen-e egy későbbi, egy következő program, de minden esetre azt kell mondani a bizottságnak és a tanácsnak, hogy azért vagyunk itt, hogy itt maradjunk. Tehát ne próbálkozzanak minket kizárni, vagy, vagy nem tudomást venni rólunk, mi azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk és tegyük a dolgunkat, főleg ezen a területen. Köszönöm szépen! Berlinguer szeretne hozzászólni? Egyetértek az elhangzottakkal, tudomásul vettük ezeket, feljegyeztük, és megpróbáljuk beépíteni az anyagba ugyanakkor nagyon elégedett vagyok a bizottság képviselőinek a megjegyzéseivel, ugyanis az 51-es cikk alapján összehoztunk egy ilyen kezdeményezést, egy ilyen anyagot, közös, együttes munkával. Ez egy ezt annak reményében tettünk, hogy valamilyen siker, valamilyen következménye lenne, legyen ennek a munkának. Láttuk, hogy úgy szükség van erre a félidős áttekintése. Áttekintettük ezt az első félidőt. Mit sikerült elérni a stokholmi programnak? Tehát most jó dolog az, hallani, hogy ez az értékelés, az áttekintés, amit most mi kidolgoztunk, azt valaki meghallja, és figyelembe veszi, és esetleg irányváltás történik, iránykiigazítás, nem azt mondom, hogy felborul minden, de esetleg apró változásokat bevezetni, az azok alapján, a megjegyzések alapján, amelyek az általunk kidolgozott dokumentumon szerepelni fognak. Nos, ezáltal ennek a dokumentumnak következményei lesznek, és, és eredményei. Rendben van, akkor lezártuk ezt a részt. Csak annyi maradt hátra, hogy nézzük meg, hogy mit teszünk a következőkben. Szept szeptember 5-én 12 óra délben lesz a módosítók beadásának határideje. Aztán szeptember 23-án, 24-én egy együttes ülést tartunk még egyszer, ahol megvitathatjuk a beérkezett modos, a modosításokat, és aztán 10, október 14-én tudjuk megszavazni a jelentés a beérkezett módosítók alapján és köszönöm szépen a kollégáknak a jelenlétét és a hozzászólását. Köszönöm. Forse presto.